Köszönöm, kedves kollega. Nos, a mai jegyzőkönyvet, hogyha nincs senkinek ellenvetése, késlekedés nélkül elküldöm az érintetteknek, mondván, hogy elfogadtuk. Lezárom az ülést, mindenkinek kellemes hétvégét köszönöm.